Kedves kollégák, nagyon szépen kérem, hogy foglaljanak helyet, ugyanis már is késésben vagyunk, tehát eh, kicsit túllépjük majd az időkereteket, de azt hiszem, hogy eh, mégiscsak ciceletben kellene tartani az időkeretet. Mint ahogy a, amikor elolvasták a programot, láthatták is, hogy eh, most egy szekciót tartunk, és a költségvetési fele, fegyelemről beszélünk, sőt azon túllépve is, és azon, hogy hogy lehet a fenntartható fejlődést, a munkahely létrehozás és a szociális haladást elérni, méghozzá hátrányos gazdasági körülmények között. Nos, itt van a biztos úr, Lewandowski biztos úr, aki az európai költségvetéssel foglalkozik, és Hán biztos úr, aki azon gondolkodik, hogy hogy lehet ezt a pénzt elkölteni. Elsősorban a költségvetési terv, az a strukturális alapok reformja keretében. Tehát nagyon sok olyan terület van még, amiről beszélnünk kell pontosan arról, hogy az egyenlőtlenségek, a hosszú távú beruházások és a többi kérdéseit hogy lehet belevenni ebbe az új programozásba. Herman von Rompuy elnök úr a plenárison azt mondta, és ezt itt is ebben a szekcióban is hangsúlyozni kell, tehát, hogy az európai és a tagállami költségvetésekben ugyanazokat a kifejezéseket használjuk különböző fogalmakra. Herman van Rompuy azt mondta, hogy a, az európai költségvetés az elsősorban egy beruházási költségvetés, eh, ami azt jelenti, hogy a tagállamok közötti elosztás határozza meg, és az anticiklikus jellegzetessége, legalábbis én így látom, tulajdonképpen gyenge ahhoz képest, ami egy tagállami költségvetés mozgósítását, mobilizását illeti. Na most, ezért nagyon fontos, hogy a 2012-es gyakorlat az európai szemeszter körül, amikor a, három itt jelenlévő bizottság együtt dolgozik, és e, amelynek a munkáját e, Brüsszel a tagállamoktól követeli, e, elsősorban a tagállamok eladósodását illetően. De a beruházásokról nem szólnak semmit az Európai Unió eladósodásának a kérdése nem merül fel, ezért ez a költségvetési vita az tulajdonképpen a nemzeti költségvetések alkalmazási területével kapcsolatos. Ezért a az európai költségvetés mobilizálása nyilvánvalóan különböző ettől. Mielőtt átadnám a szót Lewandowski bizottság, biztos úrnak, csak egy szót szeretnék szólni arról, hogy itt milyen fajta munkát végzünk. Már évek óta a, tudja az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek, hogy együtt kell működniük különböző javaslatokat megbeszélünk, hogy új lehetőségekről vitatkozzunk itt. És azt hiszem, hogyha hatékony munkát akarunk végezni, tehát parlamenti képviselőnk feladatának megfelelően parlamenti ellenőrzést kell végeznünk. És épp ezért nagyon fontos, hogy parlament közi konferenciák legyenek, mint a mai is, de ugyanakkor mindenkinek a saját szintjén a parlamenti ellenőrzést gyakorolnia kell. Legyen ez az európai szinten, és pedig, hogy a bizottságnak megmondjuk, hogy mit gondolunk a különböző tevékenységekhez, tevékenységekről, és a nemzeti parlamentekben is gyakorolni kell a parlamenti ellenőrzést. Már is túl hosszan beszéltem, épp ezért átadom a szót Lewandowski biztos úrnak, hogy bevezesse ezt a vitát, és aztán pedig Hán biztos úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a meghívást. Még mindig azért otthon érzem magam itt a parlamentben, hiszen nagyon sokszor üléseztünk itt a parlament költségvetési bizottságával. Egyet értek önnel, amikor összehasonlítást teszünk a nemzeti és az európai költségvetések között, akkor sok különbséget is találunk. Persze beszélhetünk költségvetési hiányról, ez is egyik jellemzője lehet az európai költségvetésnek, de ez csak a több éves költségvetésre vonatkozik, többnyire regionális politikában vannak ilyen több éves költségvetések. Egy másik fontos jellemző a beruházások finanszírozása az az ország, amelyiket legjobban ismerek természetesen Lengyelország, és a lengyel költségvetést ismerem ugye legjobban. Itt 5% a, lehet a hiány, Persze nem mondhatjuk azt, hogy az európai költségvetésből érkező transferekből beruházásokat finanszíroznak, és ehhez járul hozzá, hogy hogyan lehet a növekedést, a munkahelyteremtést, a versenyképességet is erősíteni ezekkel a beruházásokkal. Egyetértek, hogy Európában égetően szükség van egy új narratívára hogy eh, le kell küzdenünk a szkepticizmust, és most már nem elég, ha ezzel a régi történettel jövünk, a béke, béke osztalék, ezt már elfogyasztottuk. A, az, hogy az Egyesült Európa globális játékos, ez, ez érzelmileg már nem elég, ez nem vált ki elég érzelmet az emberekből. Hogyha most meg tudjuk oldani a válságot, és a kérdés az, hogy tudunk-e egy eszköztárat, egy szerszám készletet letenni az asztalra a válság megoldásához. Ez lenne egy igazán jó új történet, egy új narratíva, a válság megoldása. Hiszen a régi a béke, a békén már túl vagyunk, hogy Európa egyetlen nagy érdeme, hogy békét teremtett. Európában most a gazdasági kérdésekre rátérve, 2009-ben, 2010-ben ugye minden politika szülő anyja a megszorítás volt, most pedig már egy ennél sokszínűbb politikai elegyet képzelünk el. Világos kísérletet tettünk arra, hogy növekedés és beruházás barát legyen ez a fiskális konszolidáció. A konszolidáció nem elég. Meg kell próbálnunk az összes rendelkezésre álló eszközt felhasználni arra, hogy erősítsük az innovációt, a beruházásokat, ösztönözzük. Különösen, hogyha azt nézzük, hogy milyen drámai a nagy a munkanélküliség a fiatalok körében, már elveszett nemzedékről beszélünk Európában. Az európai költségvetés, tehát eh, mert a sokkal kiegyensúlyozottabb gazdasági elegyben kell eh, elhelyezni, most már nem elég a megszorítás. Az európai költségvetés ugyanis egy igazi toolbox, eh, egy eszköztár. Eh, itt van mézes madzeg is benne, és furkósbot is. Eh, a Magyarország kárára például a furkósbotot használtuk most. Itt volt egy felfüggesztés, nem a kifizetéseket, csak a kötelezettségvállalásokat függeszt vetjük fel esetleg jövő év elejétől, ez a kohéziós politikának egy lehetősége. Sok a makroökonomiai feltétel még, és hát a jövőben még sok mindenen el kell gondolkoznunk, de persze a fürkösböt mellett ott van a mézes madzag is, és Írország, Portugália esetében hogyha az eurozónán, vagy az eurozónán kívüli fizetési, fizet fizetési mérleg támogatást adtunk Magyarország, Lettországnak, Lettországnak és Romániának. Most viszont Írország és Portugália kap egy ilyen mentőcsomagból támogatást. De hogy tényleg jól értsük, hogy milyen természetű az európai költségvetés, látnunk kell, hogy a strukturális alapokat fel lehet használni arra, hogy multi multiplikáljuk a sok, meg sokszorozzuk a hatásokat. Nyolc országban működnek foglalkoztatás segítő programok, Szlovákiában, Görögországban, Spanyolországban, Írországban, Olaszországban, Lettországban, Litvániában és Portugáliában. Ezek nagyon nyitott programok, és azt hiszem hamarosan ez hán kollégám is majd ilyen üzenetet fog megfogalmazni. Igen, még emlékszem jól a parlamentben, hogy kapunk kávét és teát, ez itt sokkal kell, kedvezőbb, mint a bizottságban vagy a tanácsban nincs ám kávé. Tehát Johannes majd megerősíti, hogy most a strukturális alapokat eh, át kell programozni olyan módon, hogy ne menjen veszendőbe pénz megvalósulatlan projektek miatt, hanem tényleg az eredmény legyen növekedés és új munkahelyek. A pénzügyi támogatási programok kapcsán Írországban, Portugáliában és mindenek előtt Görögországban magasabb lett a társfinanszírozási együttható most már 10%-kal többet tudnak európai költségvetésből finanszírozni, akár 95%-ig, és akkor csak 5%-ot kell az érintett országnak eh, mellé tenni. Az állami támogatások kapcsán is nagyobb a tolerancia a pénzintézetek és eh, más intézmények felé. Vannak lehetőségek eh, és felsorolhatom, eh, Johannes, hogy megkönnyítsem a dolgodat, hogyan eh, próbáltuk erősíteni a KKV-kat működőtőke támogatással, vagy eh, kölcsönökkel, hitelekkel. A magán piacokról folyó támogatásokat megpróbáljuk e, emelő hatással sokszorozni, beruházás. Nem használom az euró kötvényt, mert ettől néhány tagállam nagyon ideges lesz de beruháztunk e, közlekedési hálózatokba, szélessávú internetbe. Azután a jövőben ezek a beruházási kötvényekbe is akarunk beruházni, tehát hosszú távú infrastruktúrális projekteket szeretnénk segíteni finanszírozni egész Európában. A jövőbeni EU költséget, és hát tulajdonképpen tisztességes, de ez csak a GNI-nak a 0,1%-a, 93 és 99 között 1,18%-a volt a GNI-nak, az európai költségvetés, most pedig 0,6 százalék lesz 2014-ig, és hát egy ex ante befegyasztjuk 2020-ig a költs- az EU költségvetést a kifizetéseknél 1 százalékban. Tehát a költségvetés kapcsán ugye vannak eszközeink, ahhoz, hogy ezt a gazdasági élegyet kiegyensúlyozottabban tudjuk összeállítani, és hogy valóban az eredmény növekedés legyen, és munkahelyteremtés a strukturális alapok segítségével a vidék elnéptelnésére is gondolkodik, és közben hát elnézést túléptem a rendelkezésemre álló időt. Nagyon szépen köszönjük. Akkor most eh, Hán biztos úrnak eh, adom meg a szót, de szerint, szeretném kérni, hogy ne lépje túl a hozzászólási idejét, azért, hogy majd a képviselőknek is legyen ideje kérdéseket feltenni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Előzetesen már annyit elmondanék, hogy a kohéziós politika az növekedési politika, már per definíció nem, és ennek történelmi feladata abban állt, hogy az egyes régió közötti ellentéteket enyhítse, ez mai napig a központi feladata a növekedési politikának, hiszen az a feladata, hogy úgy stimulálja, támogassa a gyengébb régiókat, hogy erősebben növekedjenek, és ennek eredményeképpen aztán azonos tempóban haladjanak a többi erősebb régióval, vagy legalábbis azokat megközelítsék. Tehát a regionális politika, a kohéziós politika mindig is növekedést támogató politika volt, és a jövőben sokkal inkább növekedési alapokról beszélnék, sem mint strukturális vagy kohéziós alapokról, mert hogy ezek túlságosan technokrata ízű, művi kifejezések, ugyanakkor a növekedési alap kifejezése sokkal precízebben, pontosabban írjuk le ezeknek az alapoknak a feladatát. Két részre osztanom a bevezetőmet, már csak azért is, mert szeretném használni az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy amit most teszünk, illetve tettünk eddig, annak érdekében, hogy megfelelően reagáljunk a válságra. Az sokszor eh, ahhoz a szemerhányáshoz szemrehányáshoz vezet, hogy a struktúrális politika azaz, hogy a növekedés politika nem eléggé rugalmas. Nos, mi rugalmasak vagyunk, hogyha képesek vagyunk arra, hogy a tagállamokkal együtt eh, eh, támogatva az ő kezdeményezéseiket, reagálni, operatív programokat adaptálni, és nem utolsó sorban megfelelően eh, időben, idejekorán reagálni eh, a kihívásokra. Ne feledjék el, hogy az operatív programok, amelyeket most dolgozunk fel, azokat a 2005 és 2006-os években tárgyaltuk le, akkor még teljesen máshogy nézett ki a világ, éppen ezért szükséges az, hogy most reagáljunk, és reakció keretében módosítsuk a programokat. Ez nem a beismerése korábbi hibáknak, vagy rossz döntéseknek, hanem egy fajta ígéret arra, hogy a dolgok alakulásához adaptáljuk a magatartásunkat. Mindenki okosan jár el, hogyha felfogja a körülmények változását, és ebből levonja a következtetéseket. Az elmúlt 12 hónapban a regionális alapok területén és a kohéziós alapok területén összesen 345 programot kezelünk, 171 programot ebből, tehát körülbelül a felét kellett, hogy módosítsuk ezeknek. Ennek során 6,3 milliárd eurót mondhatni újra allokáltunk, újra osztottunk el tagállami javaslatra. Mindezt a 27 tagállamból 20 tagállamot érintően voltunk kénytelenek tenni, így tehát reagáltunk megfelelően a válságra, és 2009-ben, 2010-ben is még az előzetes kifizetéseknek a részarányát növeltük, annak idején körülbelül kereken 7 milliárd eurót pumpáltunk bele a piacokba előzetesen, hogy gondoskodjunk a megfelelő likviditásról, és a finanszírozási eh, szükséghelyzeteket megszüntessük. Az elmúlt évben a társfinanszírozási rátákat a programozási országokban felemeltük, adott esetben 95%-ra is, ami ahhoz vezetett végeredményképpen, hogy az elmúlt évben előzetesen, hiszen nyilvánvalóan a költségvetési végszámok azok még nem ismeretesek, de előzetesen körülbelül egy milliárd eurót eh, pumpáltunk bele az egyes eh, érintett tagállamokba. A szabályozásainkat, szabályainkat is módosítottuk, különösen az újra töltődő alapok keretében, azért, hogy a különböző piacokon segítséget nyújtsunk a eh, résztvevőknek, a azoknak a résztvevőknek, azoknak a KKV-knak, akik hitel szűkében szenvednek, és biztosítottuk azt is, hogy eh, a működő tőke is eh, támogatásra képes és alkalmas legyen, és azon dolgozunk a tanácssal és a parlamenttel együttműködve, hogy egy kockázat megosztási eszközt alakítsunk ki, amely további lehetőségeket biztosít annak érdekében, hogy projekteket támogassunk. És eh, Barozó bizottság elnök úr kezdeményezésére abban a nyolc országban, ahol leginkább súlyos a fiatalok körében a munkanélküliség. Ide megfigyelőket küldtünk, annak érdekében megnézzük, hogy mit tudunk még tenni az eszközök, alapokba származó eszközök újraallokálása által, és azok sokkal célirányosabb felhasználása által. Tehát nagyon sok minden történt, de természetesen maguktól a tagállamoktól is függ, hogy a rendelkezésre bocsátott pénzeszközöket hogyan használják, és hogyha megnézem összességében a helyzetet, akkor meglep, hogy a szociális alap körében az abszorpciós ráta kisebb, mint a regionális alap esetében holott az ember azt feltételezné, hogy ilyen, ilyen rendkívüli munkaerőpiaci helyzetben ez egy olyan alap, amit különösen igénybe vesznek eh, az emberek, és azok az országok, amik, amelyeknek a helyzete még hátrányosabb, ott eh, a különbség még nagyobb, tehát ez gondolkodásra ad okot, hogy megfelelően kihasználják ezek az országok a rendelkezésre álló lehetőségeket. Tehát ennyiben szükségünk van itt az eszmecserére, és nagyon hálás vagyok e, ezért a rendezvényért. De az is fontos, hogy e, a dolgokat továbbfejlesszük, e, és ennek a konferenciának a keretében kimondjuk azt, hogy szükséges az, hogy egy konszolidált növekedési nyomvonalat alakítsunk ki Európa számára. 12 állam és kormányfő az elmúlt héten a Barózó elnöknek és Farompa elnöknek írt levélben erre már rá utalt, és a egységes piacnak az els, ö, erősítését ö, sürgette a szolgáltatások, és különösen a digitális belső piac területén, illetőleg az európai kutatási térség területén, illetőleg más területeken is, amekre most nem térnék ki. És olyan ter- vannak olyan területek, eh, ahol nagyon is aktívak vagyunk, de vannak olyan területek, ahol a tagállamoknak lenne a feladata, hogy hozzájárulnak a munkához, és ne csak, hogy hozzájárulnak a munkához, természetesen nem csak pénzzel, hanem ö, politikai ö, nyilatkozatokkal is, ö, hogy csak másra ne utalják, mint az európai szavadalmak. Röviden szólva még néhány elemről tennék említést, eh, eh, amelyek vita indít tót adhatnak. A kohéziós politika jövője szempontjából feltétlen szükségesnek tartom, hogy még eh, jobban erősítsük ami a alkalmazott eszközöknek az eredményorientáltságát illeti. Tehát fontos, hogy eredményorientált legyen az eszközök felhasználása, és képesek legyünk arra, hogy mérhető, számszerűsíthető eredményeket érjünk el a támogatási periódus végén. És természetesen az is szükséges, hogy tematikus prioritásokat tűzzünk ki. Ezt tudatosan mondom, mert ugye mindenki bóloga, de aztán amikor tényleg a prioritások kitűzéséről van szó, amelyekre aztán a pénzt fordítjuk, akkor természetesen az a kívánság, hogy ne legyenek fel feltételek. 11 prioritásunk van az 5 alap számára. Úgy gondolom, hogy ez még lehetőséget ad a 71 régió számára arra, hogy... Kérem, hogy fejezze be most be, és utána majd a válaszban lehet kiegészítő megjegyzéseket tenni. If you like, for the rest of the, of the, of the evening. Jó, hogyha kívánja, akkor akár meg sem szólalok a későbbiekben visszatérek, ahol abba hagytam. Javasoltuk azt is, ahogyan említettem, hogy eredményorientáltnak kell lenni, prioritásokat kell meghatározni, szükség van kondicionalitásra, ahhoz, hogy a kezdeményezések megvalósuljanak és később majd, amikor válaszolok a kérdéseikre, észrevételeikre, akkor még egy-két dolgot elmondhatok. De az architektúrának ez a pillérje meg kell, hogy maradjon, hogy megbízhatóbb, foghatóbb, és jobban látható legyen a politikánk az európaiak számára. Köszönjük szépen, biztos úr. Most akkor a parlamenti képviselők kapnak szót, ez normális, de először Súrján László kap szót, aki a Költségvetési Bizottságban felelős ezekért a kérdésekért. Három percre kap szót. Merci beaucoup, hogy három perc azt jelenti, hogy magyarul fogok beszélni. Az Európai Unió fantasztikus célokat tűzött ki magak elé. 75%-os foglalkoztatás, 20 millió emberrel csökkenjen a szegények száma. Ezzel szemben minden mutató ellenkező irányba változott szociális problémák, gazdasági problémák megoldásához pénz kell. Pénz pedig nincs, amikor 18 állam túlment a 3%-os költségvetési deficiten. Mit lehet tenni? az egyik az, hogy szembenézünk azzal, hogy a rossz átlagszámok mögött az egyes tagállamokban óriási különbségek vannak, meg kell tanulni a jobban teljesítő tagállamok titkát és alkalmazni a többieknél második, a tagállamok számára a kitörési pontot az uniós források jobb felhasználása jelenti. Az uniós költségvetésből a versenyképességbe kohézió, a vidékfejlesztés összesen több mint 82 milliárd euró csak ebben az évben. Hatalmas összeg ám two thousand and eleven végéig a hétéves periódusban ránk eső pénzeknek a felét sem használták föl a tagállamok. ezen változtatni kell. a bizottság megtette a magáét csökkennek az adminisztratv terhek előlegekkel gyorstják a kifizetéseket és a leginkább rászoruló tagállamok esetén a nemzeti hozzájárulás is csökkent. mindez azt szolgálja hogy a tagállamok felhasználják a támogatásokat de nem mindegy hogy mire parlament évek óta sürgeti, hogy a válság előtt kialakított programokat igaztsák hozzá a válsághoz. Mérsékelt sikereket értünk el ezen a téren. De van még egy lehetőség. Meg kell vizsgálnunk a termelésnek az unióból való, mondhatni folyamatos kivonulását, a relokáció kérdését. Ez természetesen a tőketulajdonosok szabad döntése befolyásolni nehéz, vagy nem nagyon lehet, de tudnunk kell az okait. Az egyik kétségtelenül az olcsó bér. De ha az olcsó bérek mögött emberi jogok sérülnek, gyermekmunka, modern rabszolgaság, akkor a törvényhozásnak lépnie kellene. Ilyenkor a vállalkozás nem csak élt, hanem visszaélt a jogával. Szigorú környezetvédelmi szabályok védik egészségünket, őrzik a természetet, jól teszik, de közben drágtják a termelést. A vállalkozó ezért odamegy, ahol nem kell eleget tennie ezeknek de ekkor a föld környezetterhelése nem csökken, viszont az Unióban kisebb lesz a GDP és kevesebb a munkahely. Az olcsóbban előállított és szabadon behozható áru kiszortja a piacról az európai termékeket át kell gondolni a szabadkereskedelmi egyezményeket, érvényesíteni kell az emberi jogoknak, illetve a környezetvédelemnek a szempontjait is. Miért nincs például környezetterhelési adó? Ma még ezek a veszélyek talán nem nagyok, vészharangot nem kell kongatni, de a krízis egyik előnye, hogy mindezt végig gondoljuk. Ezt próbáltam ezzel a bevezetővel, amit kicsit el kellett kapkodnom, elősegíteni. Köszönöm a figyelmet. Euh, Köszönjük, kedves kolléga, hogy áttekintette a különböző irányokat, mint jelentéstevő. Nos, most akkor Cornelissen asszony kap szót, aki a par, az Európai Parlamentnek a néves, éves növekedési programok áttekintéséért felel. Nos, akkor három percet kap ő. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, mind az európai, mind a nemzeti parlamentek képviseletében, akikből sokat látok itt. Nagyon fontos, hogy a parlamenti képviselők mindkét oldalról fontos szerepet játszanak az európai szemeszterben, hiszen az EU és a 27 tagállam számára ez mutatja előre az utat. És meg kell vizsgálnunk, hogy a gazdaságainkkal mit tudunk tenni. Én az EU 2020-nak és az európai szemeszternek nagy támogatója vagyok, mert elvben tulajdonképpen elméletben ez csodálatosan működik. Természetesen a tagállamoknak konkrét programokkal kell előállni, hogy ezt megvalósítsák és a 2000, Európa 2020-at ezt fogja megvalósítani. Tehát például a felsőoktatást, a munkahelyek számának, innovációnak a kérdéseit. De gyakorlatban sajnos ez nem valósult meg. A tavalyi eredmények sajnos nem jog. Még akkor is, hogyha nem vesszük figyelembe a szociális és, és munkanélküli statisztikát. Sok ország nem jött elő új program programokkal, csak más fejezetek alá gyűjtötte be a régi programokat. programokat. A Hollandia például erre egy nagyon rossz példa volt. A legnagyobb probléma az, hogy az európai szemeszternek nincsen hallgatósága. A parlamenti képviselők, a szociális partnerek, a civil társadalom nem lett bevonva ezekbe a kérdésekbe, és a sajtó nem törődik ezzel. És a tagállamok nem elszámoltathatók a nemzeti reformprogramokért. Én négy üzenetet szeretnék megfogalmazni a nemzeti parlamenti képviselők számára. Amikor a nemzeti reformprogramokról beszélnek a parlamenteikben, akkor kérem gondoljanak ezekre, európai módon gondolkodjanak. Az országnak a programja E, tulajdonképpen egy 27 összes tagállam programjának része, és a válsággal kell szembenézni, és megerősödve kikerülni belőle. De csak akkor, hogyha egy innovatív gazdaságba ruházunk be, és ehhez megfelelő munká, munkahelyeket biztosítunk. Tehát a különböző országoknak a közös gazdaságba kell befektetni, épp ezért a költségvetésüket rendbe kell tenni meg kell vizsgálni, hogy valóban 3%-ot ruháznak bele az innovációba, az oktatásba. A másik megjegyzésem, hosszú távon kell gondolkodni. Az idei reformprogramjai a másodikak a tízes sorban. Tehát a jövőre kell tekinteni. A legnagyobb kihívás az, hogy előregedik a társadalom. Nem is lesz olyan soká, hogy nagyon sok országban ezek a problémák jelentkeznek. Épp ezért meg kell tenni, hogy a helyeket betöltsék a, munkahelyek, a munkaerőpiacon. Tehát a fiatalokra figyelnek, őket akarják behozni a munkaerőpiacra, aztán a nőkre is figyelnek, hogy ő, mert mindegyik nőre szükség lesz. Tehát a harmadik pont, hogy koherens módon kell gondolkodni. A legtöbb országban e, ez a legnagyobb probléma, hogy ezek a különböző tervek nem koherensek e, vannak, akik a, a szegénységet csökkenteni akarják, ugyanakkor a szociális juttatásokat többek között megint csak megnyírbálják. Tehát így nem lesznek eredmények ha a kormány azt mondja, hogy a nőknek a munkaerőpiacon való részvételét elősegítik, de ugyanakkor a családi segélyeket azokat megszüntetik, az, azok nem fognak eredményt elérni. Tehát szükség van arra, hogy mindannyian meghallgassuk ezeket az üzeneteket, és testcselekedjünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon világos az üzenet, és most pedig a ciprusi képviselőháznak, ház munkaerő és társadalombiztosítási bizottságnának az alelnöke szól, Skveki Koukuma Kótra asszony. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentek betöltsék a szerepüket gazdasági válság során. A, ugyanis az embereknek befolyásolnia kell a politikát. Először is a társadalom veszélyeknek kitett embereit kell megvédeni. A munkavállalóknak a jogait kell biztosítani és megvédeni és ezt mind az Európai Uniós, mind a tagállami politikákban nyilvánvaló kell tenni. A ennek lesz majd megfelelő hatása a foglalkoztatásra. A különböző pártoknak a döntéseikben ezekre az aggályokra is válaszokat kell találni. a monetáris stabilitás szempontjából ezek az intézkedések nagyon komolyan érintik a társadalmat, és további visszacsúszást és regressziót jelentenek a munkavállalók jogait illetően. A költségvetési konszolidáció és megszorítások nem lehetnek öncélúak, hiszen eh, nekünk a jólétet, a növekedést kellene biztosítanunk. Ez fogja az új munkahelyeket megteremteni. Az Európai Uniónak a közkiadásokra, az innovációra és a kutatásra kell koncentrálnia, mint ahogy ezt már hallottuk másoktól is ma délután. Tehát ehhez új megközelítésre van szükség, azért, hogy a a válság negatív hatásait csökkentsük, hiszen különben nem lesz növekedés, termelés, stb. Szükség van egy új növekedési és stabilitási paktumra, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok olyan növekedési modellt kövessenek, amely eredményeket hoz. És nem kívülről erősít, e, e, erőszakolja ezt rá a tagállamokra. E, ennek a kontinensnek Egyesült Európának kell lennie, ahol a tagállamokat olyan szempontból ítélik meg, hogyan, hogyan, hogy hogyan tudják csökkenteni a szegénységet, eh, hogy, hogy, hogyan tudnak munkahelyeket teremteni. Hogyha nem tudják a kormányok ezeket a célkitűzéseket elérni, akkor meg kell büntetni őket. Tehát épp ezért a növekedési és eh, stabilitási politikákat jobban össze kell hangolni. Eh, ezeket persze különböző módokon érthetjük. Az ENSZ becslése szerint a nők a világban más béreket kapnak. És hogyha ezek egyenlően, hogyha a nők egyenlő fizetést kapnának, akkor ez egy fontos kritérium lenne nem csak a profit kellene, hogy érdekeljen bennünket, hanem az emberi lények is. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor egyszerre öt kérdést fogadok a parlamenti képviselőktől, és aztán a két biztos kap válaszadási lehetőséget. Dobr úr, a román képviselőházból Eh, ahol a eh, munkavállalók és a Szociális Védelem Bizottságában tagja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Románul fogok szólni. A, munkavállalók a munkavállalók eh, a munkavállalók szabad mozgása az EU négy alapszabadsága közül az egyik. Ez a mobilitás, a szabad mozgás nagyon hasznos az európai polgárok számára, és azon tagállamok számára is, ahova irányul a mobilitás. A mobilitást nem tudjuk külön választani az egységes belső piactól ezért a szerződés egyik cikke, és ezt nagyon határozottan leszögezi. Amikor Románia csatlakozott az Európai Unióhoz, azt gondoltuk, hogy az EU alapelvei rendkívül fontosak, és mi ezeket bekívánjuk tartani. Az munkaerő szabad áramlása egy persze egy nagyon érdekes, érzékeny kérdés, és ez közvetlenül is befolyásolja az európai polgárok életét ha tiszteletben tartjuk ezt az alapelvet, akkor lesz meg a bizalom és a hit, az európai értékek iránti bizalom és hit. Ezért nagyon sajnálatosnak tartjuk azt, hogy romániai és bulgáriai munkavállalók ellen sok korlátozást léptettek életbe e, bizonyos tagállamok. E, volt átmeneti időszak, e, amely alatt ebből a két országból még nem léphettek be munkavállalók más tagállamok munkaerőpiacára. Hogyha további a létedben tartanak még bizonyos tagállamok, hiszen erre 2013-ig van lehetőségük, akkor bizonyos feltételeknek meg kell, hogy feleljenek. Különösen akkor, hogyha akkor maradhat meg korlátozás, hogyha bizonyíthatóan a munkavállalók áramlása veszélyt jelent a munkaerőpiac számára. De hát a számok azt mutatták eddig is, hogy nem volt a tagállamok neg- munkaerőpiacára negatív hatása az ilyen típusú mobilitásnak. Sőt, éppen az ellenkező igaz. Pozitív hatást gyakorolt a munkaerő szabad mozgása. Ezért jó lenne, hogyha ez a tíz tagállam, ahol még vannak korlátozások, megváltoztatnák az álláspontjukat, és magukévá tennék az EU alapértékét. Nem szabad, hogy populista intézkedéseknek essen áldozatul a mobilitás. Az Európai Parlament talán az az intézmény, majd leginkább támogatja és védi az EU alapértékeit. Az október 25-i, illetve tavaly decemberi két parlamenti állásfoglalás nagyon nagy elismerést élvez Romániában, de hasonló hozzáállást várnánk el az Európai Bizottságtól is. Végezetül még szeretném azt elmondani, hogy nagyon nehéz időben csatlakoztunk mi az Európai Unióhoz, de úgy döntöttük, hogy felvállaljuk ezt a felelősséget eh, a többi tagállammal együtt, és eh, az eurózóna tagjaival együtt próbálunk mindent megtenni a válság megoldásáért. De biztos vagyok biztosak vagyunk abban, hogy egyenlően kell bánni minden tagállammal. Az egyenlőség elve rendkívül fontos. A munkaerő, az emberek szabad mozgása sokszor már tény, és az értéket védenünk kell. Köszönöm szépen, most pedig Szivien úr következik a szlovén pénzügyi, szlovén parlament pénzügyi szakbizottságától. Szilvi úr. Köszönöm szépen. Új képviselőként a fenntartható fejlődést én tartós fejlődésként értelmezem. Jó időkben egy magasabb növekedéssel, gyengébb időkben egy gyengébb növekedéssel kell, hogy számoljunk, de mindenképpen adott a növekedés. Én így értelmezem ezt. És természetesen ennek környezetbarátnak kell lennie. A államháztartásnak a konszolidáció természetesen fontos, hogy az országainkkal szemben ismét bizalommal viseltessenek a pénzpiacok, és így olcsóbban juthassunk pénzhez, nem csak a bankok, hanem a polgárok is. És ennek a konszolidációnak természetesen reális keretek között kell a nagyobb sok nélkül, hiszen az megrázkodhatná a gazdaságot is. A konszolidációnak a küszöbbe a konszolidációnak a terhe azonosan kell, hogy eloszoljon a népességen, nem szabad, hogy, másokat, nem szabad, hogy egyeseket kevésbé, másokat jobban sújtson. A szlovéniai konszolidáció idején nem engedhetük meg magunknak az adócsökkentést, természetesen. Ugyanakkor Európai Uniós forrásokat is használtunk arra, hogy az infrastruktúránkat felépítsük. Úgy gondolom, hogy jó lenne, eh, hogyha Szlovéniában egy százalék ponttal növelnék az áfa kulcsot, ez számomra túl alacsony most Szlovéniában, és a gazdasági szakértők is ezt jó megoldásnak tartanák, hiszen ez az, ami a legkisebb megrázkodhatásra járna a gazdaság számára. És természetesen a, a gyengébb pénzügyi képességű embereknek nem segítene, hogyha kisebb lenne az áfakulcs. Arról is gondoskodni kell, hogy a gazdaság fenntartható módon bánjon a forrásokkal, az energiaforrás felhasználásnak, az energiatermelésnek is már környezetbarátnak kell lennie, és az embereket megfelelően tájékoztatnunk kell arról, hogy a természethez közeli módon, környezetbarát módon kell kialakítaniuk az életüket. Ennek érdekében egyfajta környezetterhelési adót kellene bevezetni, ez az, ami elősegíteni a fenntartható fejlődést, és ez hozna magával társadalmi szempontból is erőlépést. Ez lenne tehát egy értelmes konszolidáció, ami azzal is járna, hogy olcsóban jutnának az emberek, az államok és a bankok is pénzhez, de hát ehhez szükség van egyfajta tudatosításra is a lakosságban. Köszönöm. Köszönjük szépen a fiskális dimenziók bevezetéséért. Nem tudom, hogy egy változatos héját be lehet-e vezetni annak megfelelően, hogy mi a jövedelme az állampolgároknak. Nos, akkor most a szociális biztonság részéről Sánchez Camacho asszony. Köszönöm, Köszönöm szépen. Jó délután kívánok mindenkinek. És szeretnék köszönetet mondani a két biztos előadásáért, illetőleg a tanács elnökének és a bizottság elnökének a beszámolójáért. Én voltam a spanyol szenátusnak az elnök a spanyol elnökség alatt, és nagyon jó kezdeményezésnek tartom azt, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés lehetőségét, illetőleg a teljesen szükséges részvétel hozzájárulás kérdését a nemzeti parlamentek részéről itt kitárgyaljuk. Úgy gondolom, hogy ennek rendkívüli az értéke, hogyha a jogalkotási munkát például a spanyol szenátusban megnézzük. Úgy gondolom, hogy számunkra a spanyol szenátusban nagyon fontos az európai dimenzió, és ezt megmutatják az olyan rendezvények is, mint a mai. Engedjék meg, hogy néhány kérdést tegyek fel önökhöz. Először is önök bizonyára tudják, hogy Spanyolország jelenleg nagyon nagy munkanélküliséggel küzd. 5,3 millió ember nem talál munkát a munkaerőpiacon, és a fiatalkori munkanélküliség is rendkívül magas. A fiatalok körében majdnem 40%-ot ér el bizonyos földrajzi területeken, és valahol még a 60%-ot is megközelíti. Ez azt jelenti, hogy egy teljes generációt vesztünk el a munkavilága számára, tehát azonnali intézkedésre van szükségünk, rendkívül súlyos a helyzet, különösen az, ami a fiatalkori munkanélküliséget illeti tehát. Szeretnék a két biztoshoz fordulni azon témákkal kapcsolatban, amelyekre hivatkoztak a bevezetőjükben. A szociális alapnak a teljesítései, Bizonyos országokban, bizonyos vonatkozásokban itt a kifizetések nem érték el a célukat. Megfelelő ösztönzőket kell kidolgozni az ilyen országok számára. Az elmúlt hetekben Spanyolország fontos reformokat fogadott el, strukturális reformokat, nagy hatású reformokat, egy pénzügyi reformot, egy foglalkoztatási reformot, és egy oktatási reformot is. Úgy gondoljuk, hogy a foglalkoztatási munkaerőpiaci reform mindenképpen történelmi dimenziójú, és sikerül majd vele a spanyol munkaerőpiacnak a merevségét megszüntetni. Úgy gondoljuk, hogy az OECD országokban mi rendelkezünk a legmerevebb munkaerőpiacsal. Különböző szerződések léteznek, Nek a munkaerőpiacon a 30 év alattiak, a 40 év felettiek részére, és ezek a szerződések megakadályozzák, hogy bekerüljenek a munkaerőpiaci körforgásba. Olyan intézkedésekre van szükségünk, amelyek növelik tehát a társadalom rugalmasságát. Az lenne a kérdésem, hogy ex ante módon hogyan tudnánk segíteni intézkedésekkel ezeknek a munkaerőpiacra bejutni kívánó rétegeknek a helyzetét. És még egy kérdésem lenne. Az előző jogalkotási időszakban regionális szinten a néppárt körében felelős urális, szociális alapból származó pénzeszközök felhasználásának. Ezek segítségével 5 millió munkahelyet tudtunk teremteni, jól lehet, kezdetben rendkívül nagy volt a munkanélküliség az lenne a döntő, hogy ezek az intézkedések folytatódjanak, mert amire szükségünk van, az a költségvetési stabilitás és a pénzügyi stabilitás mellett tényleg a munkaerőpiaci reform. Tehát szükségünk van a közvetlen kifizetésekre, és nem csak a EU 2020-as stratégia keretében, hanem a munkaerőpiac területén is köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Még ketten szólnak hozzá, mielőtt a biztosság, biztosoknak adom meg a szót. Michel Erpillon, az Európai Ügyek Bizottságának a tagja, a francia nemzetgyűlésben, és aztán Goran Karoszon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Sokat beszéltünk a plenáris ülésen a költségvetési folyamatokról, és hangsúlyoztuk, hogy meg kell erősíteni ennek a folyamatnak a legitimitását. Mindenki egyetértett abban, hogy a költségvetési eljárás nem öncélú gyakorlat, hanem a célja a növekedés, a munkahelyek biztosítása és a beruházás. Tehát nagyon e, e, egyszerű kérdésem van, és nyilvánvalóan szeretnék érdemi választ kapni rá, tehát miben az, mi van az Európa 2020-as stratégiával. Barozó elnök úr beszélt erről, de az embernek az az érzése, lehet, hogy ellent mondanak nekem majd, hogy az euróválság, a görög válság, az új európai stabilizáció mechanizmus és az új szerződés, tehát a, és a, röviden a gazdasági válság azt jelenti, hogy az Európa 2020-as stratégiát talán félreállították vagy pedig akár eltolták jóval későbbre, mint a 2020-as év. Remélem, hogy nem ez a helyzet, de akkor szeretném, hogy mondják meg nekünk, meg a biztosok, hogy ez a stratégia, ez az Európa 2020-as stratégia hogyan lesz konkrét, érthető az állampolgárok számára. Azért, hogy a, az európai állampolgárok a különböző országokban magukénak érezhessék ezt a stratégiát. Mert ha ez nem úgy történik, akkor attól tartok, hogy az Európa 2020 2020-as stratégia inkább az Lisszaboni stratégiához hasonlít majd, amely tulajdonképpen megint csak nem konkrét módon fordítódott le az állampolgárok számára. Elnök, köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló ebben az első ö, körben Gorán Fárm, aki a Költségvetési Bizottságban az Európai Unió pénzügyi tervének egyik előadója. Köszönöm. Köszönöm szépen, és a projekt kötvények felelőse is vagyok. Ugye a bizottság tett most javaslatot ezekre a projekt kötvényekre. A hozzászólásom a svéd nemzeti parlament beli kollégám plenáris ülésén el, elhangzott mondataihoz kapcsolódik. Ő egy konzervatív kollega, és azt mondta, hogy a megszorításra kell koncentrálnunk, és nem kell gazdaság ösztönző eszközöket alkalmazni, mielőbb egyensúlyt kell teremteni. Ezzel egyetértek. Azt hiszem Svédországot példaként felhasználjuk fel arra, hogy ez miért nem működik. A 90-es évek elején mély válság volt, bankok mentek csődbe, stb. És ebből sikerült kikecmeregnünk nagyon szigorú költségvetési politikával, de nem csak azzal sikerült a, megőrizni a jóléti intézményeket, a közkiadásokat. Persze voltak csökkentések, de gyakorlatilag megőriztük mindezt. Nagyon jó oktatási és munkaerőpiaci foglalkozás foglalkoztatás politikai eszközöket alkalmaztunk, felléptünk a munkanélküliség ellen, hosszú távú stratégiákat dolgoztunk ki az egyensúly megteremtése érdekében. Minusz 11 százalékos volt a GDP hiány, és 7-8 évbe telt, míg ezt lefaragtuk, nem egy év alatt történt. És van még egy dolog, amit Görögország nem tud megtenni. Mi ugye akkor akkor folyamatunk csatlakozni akartunk az Európai Unióhoz, és ezért tudjuk, hogy itt hosszú távú stratégiára van szükség, nem rövid távú megszorításra, időre van szükség, nem lehet elvárni Görögországtól sem, hogy egy év alatt mindent megold. Európában együttműködésre van szükség, be kell ruházni az egységes piacba. 500 millió fogyasztó van Európában, szolidaritásra van szükség. Akiknek jobban megy, azok legyenek készek a beruházásra és arra, hogy segítsenek a többieknek. Az EU költségvetésének a csökkentése nem megoldás. Van több tagállam, aki 100 milliárdot akar csökkenteni, ez 10%-os csökkentés lenne a következő hosszú távú költségvetési tervben. Csak a nettó befizetők profitálnak ebből, és azok, akiknek igazából szüksége lenne a segítségre, azok lennének a veszesek. Ezért a nemzeti parlamenti képviselőkhez és a bizottsághoz fordulok. Hogyan tudnánk meggyőzni meggyőzni ezeket a nettó befizető tagállamokat arról, hogy a strukturális alapok, infrastruktúra beruházások, projektkötvények, ezek hasznosak mindenkinek, a nettó befizetőknek is. Ha nem tudjuk erről meggyőzni a nettó befizetőket, akkor azt hiszem, hogy a költségvetési eljárás inkább a megszorításokat fogja erősíteni, és nem fordítva, hogy kellene. Biztos urak, ki kezdi? akkor Lewandowski biztos úr. Nagyon szépen köszönöm ezeket a kérdéseket és megjegyzéseket. Dobrec úr kérdésére válaszolok először. A mobilitás a szabadság része. Ez az egységes piacnak része. Nyilvánvalóan a válság árnyékában ez továbbra is az Európai Uniónak legitim célja. Tudom, hogy milyen korlátok befolyásolják ezt, de ez a nyugati munkaerőpiac a vasfüggöny mögöttről jövő munkavállalóval való elárasztását is tudom persze, de természetesen tulajdonképpen, ha ezt korlátozzuk, akkor az Európai Unió egyik szent szabadságjogát korlátoznánk. De nem csak Romániát kell itt tekinteni, hanem más tagállamokat is. A, a mobilitás az egy egyirányú utca is lehet hogyha az emberek elmennek azokba az országokba, ahol jogfizetést kapnak, és sosem mennek haza. Tudok két új tagállamról, amely a Fiatalság Mozgásban című programot nem akarják annyira népszerűsíteni, mert ez a fiatalság már nagyon is mozog, és ők is látják ezt az egyirányi utcát, tehát nem akarják elveszteni a fiataljaikat. Persze a bizottság nyilvánvalóan ennek a fontos szabadságjognak, tehát a mobilitásnak, a munkaerő mobilitásnak a lehetőségét továbbra is támogatni fogja. Ugyanakkor nagyon sok tapasztalat áll rendelkezésünkre több tagállamból, amelyik azt mutatja, hogy ez bizony egyirányú utca lehet, és nem minden fél nyer belőle, tehát hogy ez nem csak egy e, ideiglenes mobilitás. Nos, aztán az adózás kérdése a bizottság mit tesz? E, a más intézmények számára ez csak javaslat lehet, ez azon elvre, elven alapul, hogy nincsen adózás képviselet nélkül, és ezt az elvet fenn kell tartanunk, még akkor is, hogyha saját forrásokat is javasolunk az Európai Unió számára, a végső szót a nemzeti parlamentek fogják megmondani. Ez a e, tagállamok egyhangú döntésének az előjoga, és ezt ratifikálni kell a parlamenteknek, és én a pénzügyi műveletek adóját, tranzakciós adót is nem sokára leteszem az asztalra, de ezt ratifikálni kell a tagállamoknak, hiszen ez a nemzeti parlamenteknek a saját joga. Aztán Sánchez Camacho asszony kérdésére ismerem a spanyol helyzetet. A múlt héten járt egy munkacsoport, amely a kormány képviselőknek segített abban, hogy újra programozzák a strukturális alapokat, elsősorban a célból, hogy a fiatalok számára munkahelyeket biztosítsanak. Johannes Hahn jövő héten Madridba utazik pontosan ennek a kérdésnek a megvitatására. Tehát mi lehetőséget biztosítunk, hogy átprogramozzák, programozzák a, a kérdéseket olyan országokban, mint például Spanyolország. Bizonyos területeken Spanyolország már is elveszti a jogosultságát bizonyos alapokra, de Extremadura egy olyan, társ, olyan régió, de van Murcia, Murcia, Galicia és a többi, és, és úgynevezett közbenső régiók is, amelyek különböző támogatási szint intenzitást kapnak, de Spanyolország net, tehát nem lesz nettó befizető, hanem egyelőre net kedvezményezett és, és ezeknek az országoknak megvannak a, az előnyei is ezzel kapcsolatban. Tehát száz 110 százalékot amely a 2011-es költségvetésben van, ez tulajdonképpen a munkaerőpiaci kérdések javítására használhatják fel. De akkor most többet nem mondok, mert az elnök asszony ragaszkodik hozzá, hogy Hán kolléga is szóljon. Köszönöm szépen, János. Mindenek előtt Fán képviselőnek szeretném megköszönni a hozzászólását, és azt, hogy elmondta, elég fair módon kell eljárnunk annak érdekében, hogy ne akarjunk néhány hét alatt hatalmas eredményeket elérni. Keményen, következetesen kell dolgoznunk azon, hogy javuljon a helyzet, de nagyon méltánytalan lenne azt kívánni, hogy néhány hét vagy néhány hónap alatt a fiatalok körében ezt a magas munkanélküliséget tartósan csökkenteni tudjuk. Persze rövid távú megoldások lehetnek, de a kérdés mindig az, hogy ezek mennyire fenntarthatóak. Itt a leglényegesebb az, hogy intelligens és fenntartható munkahelyek jöjjenek létre a fiatalok számára. Ehhez pedig arra van szükség, hogy elsősorban a KKV kapjanak támogatást, az innovációra való képességük, és elhangzott, hogy az oktatás területén is minél többet kell tenni. 20 évek tapasztalatából tudom, hogy a szakképzés az elméleti oktatás területén sokszor lemarad a gyakorlati ismeret átadástól. Meg kellene nézni, hogy az elméleti oktatás valóban megfelele a gazdaság valós igényeinek. Azt hiszem, hogy gyorsabban kell reagálni az oktatás területén. Hogy mondjak egy számot, ezt persze lehet ilyen két kezemen megszámolom, kis egyszerű sített képletnek tekinteni. 22 millió KKV-nk van, és kb. 23 millió munkanélküli hogyha tehát minden, egyes, minden egyes kis és középvállalat plusz egy embert felvenne, akkor megoldanánk a problémát ha az 500 legnagyobb európai vállalatra hagyjuk ezt a kérdést, akkor 46 ezer embert kellene mindegyiküknek alkalmazni, felvenni, hát és gondolom, hogy minden képzelő erőnket túlfeszítené ez, ez a valóság kereteit is. Európában szerény mértékben tudunk munkahelyeket teremteni. A Smart Specialization tulajdonképpen nem csak egy motto, hanem ez az intelligens szakosodás, ez valóban elvezethet minket oda, hozzá segíthet ahhoz, hogy tartósan, hosszú távon is fennmaradó munkahelyre Számomra tehát az a legfontosabb, hogy a tagállamokkal együtt alakítsunk ki, teremtsünk meg lehetőségeket. Európában nagyon sok régióban jártam már, és mindenütt, minden régióban látjuk azt, hogy minden régiónak megvannak a saját specialitásai, és ezeket a régiós specialitásokat felhasználva lehet fenntartató munkahelyeket teremteni. Az Európa 2020 kapcsán nincsenek veszélye, hogy ezt nem érjük el, nagyon is élő ez a stratégia. És ez is jól jelzi azt, hogy ez mennyire fontos a hosszú távú, több éves költségvetési tervezés, hiszen ez garantálja azt, hogy olyan célokat, hogy amikor célokat tűzünk ki, akkor a célok kitűzésében rugalmasak lehetünk. De hogy mik az alapvető célok, tehát hogy csökkenteni akarjuk a munkanélküliséget, hogy a korai isha, iskola elhagyókat, az ő arányát jelentős mértékben csökkenteni akarjuk, hogy növelni akarjuk a felső felsőfokú végzettségűek arányát, hogy a kutatás, fejlesztés, innováció területén erősíteni akarunk, és megújuló energia, az energiahatékonyság területén is előre akarunk lépni, ezeknek az arányát növelni akarjuk. ezek, itt nincs kompromisszum, ezek alapvető célkitűzéseink, és az Európa 2020-as stratégiának ezek a fő alap céljai, a kohéziós politika pedig ezeknek a megvalósulását kell, hogy elősegítse és mind Európa, mind a 182 régiójában ez így kell, hogy legyen. Olyan intézkedéseket kell foganatosítani, amikkel ezek a célok megvalósíthatók. És ez lesz majd a nagy minőségi különbség a Lisszaboni stratégiához képest hiszen itt most kvantifikálni kell a célokat, le kell bontani nemzeti, sőt regionális, valós, realizálható célokká. És nyilvánosra kell tenni, hogy mik a célok, hiszen így lehet egyfajta nyomást generálni a közvélemény bevonásával is, és így egy hosszabb időtávban a, ezeket a célokat el lehet majd érni. Azon is el kell gondolkoznunk, hogy hogyan lehet bizonyos területeken gyorsabban eredményeket elérni, itt elsősorban a fiatalok munkanélküliségére gondolok, itt perspektívát kell számukra teremtenünk másrészt politikailag tisztességesnek, fernek kell lennünk, nem lehet azt gondolni, hogy már holnapra megoldhatók a problémák de azt fontosnak tartom, hogy világos perspektívákat vázoljunk fel, és ma kezdjük meg a munkát, ne holnapra halogassuk, hiszen az emberek, a fiatalok megint kell, hogy bízzanak abban, hogy a politika képes a problémák megoldására, és nem problémákat teremt. Köszönöm szépen, most akkor a második kérdéskör jön. Először Mill Mile úr a Magyar Nemzeti Parlamentből, ahol az Európai Ügyek Bizottságának az alelnöke. Aztán Amin Gám következik. Mile úr. Elnök asszony, a Magyarországról érkeztem, tehát abból az országból, ahova ez a bizonyos bizonyos furkósbot megérkezett, amit Lewandowski biztos úr említett az expozé elején, erre is vissza fogok térni egy kicsit később. Alapvetően, amikor a mostani válságról vagy az e, Európai Unió e, költségvetési gazdasági helyzetéről gondolkodunk, akkor az első nagy ellentmondást abban látom, hogy a reálgazdaság e, folyamatai és a pénzügyi folyamatok nagyon eltávolodtak egymástól. Ez nagyon messze vezetne ennek az elemzése, de az egyik alapproblémát ebben feltételezem, az a kísérlet, hogy a pénzügyi tranzakciókat szabályozni kellene, esetleg megadóztatni, az egy jó irányú lépés, csak nem tudom, hogy elegendő-e. A második nagy ellentmondás, ami a válságnak egyik okozója, hogy a periféria és a centrumállamok között óriási különbségek vannak termelékenységben, gazdasági mutatókban, minden egyébben, és úgy tűnik, hogy még mindig nincs megfelelő mennyiségű és hatékonyságú eszköz a kezünkben, hogy kiegyenlítő mechanizmusokat építsünk be. Pedig, hogyha a periférián lévő államok lemaradása tovább nő, akkor az csak veszélyezteti és egyre lehetetlenebbé teszi az egységes Európa kiépítését. Nagyon helyesen hangzott itt el, hogy a regionális sajátosságokat figyelembe kell venni. Ezek azok a specifikumok, amikkel ezek a kisebb tőkeerővel, kisebb gazdasági teljesítménnyel bíró országok versenyképesek lehetnek, hiszen csak így tudnak létrehozni hozzáadott értéket, és egyáltalán így lehetnek szereplői az európai gazdaságnak és a versenynek is. Ha ennek az esélyét csökkentjük, szankciókkal, bármilyen egyéb megfontolással, akkor gyakorlatilag egyre lehetetlenebb helyzetbe kerülnek. És az is nagyon helyes, hogy nem csak ezek az elmaradott térségek kerülnek nehéz helyzetbe, hanem nagyon pontosan fogalmazta meg valaki, hogy a nettó befizetők helyzete sem javul, hiszen beruházási terepet veszítenek, hiszen piacot is veszíthetnek ezáltal. A magyar kormány alá fogja írni ezt az úgynevezett fiskális paktumot, jó lehet, vannak aggályok az egyik, ez már itt elhangzott, az egész paktumnak a kialakítása, megszövegezése nem a legdemokratikusabb procedúrát követve történt. Több fórumon meg kellett volna futtatni a tervezetet, hogy ne alakuljon ki a látszata sem annak, hogy itt nem a legdemokratikusabb eljárást követték. A másik elem pedig az az, hogy számomra kérdés, hogy csak szankciókkal, csak szankciókkal milyen eredmény érhető el, akár a növekedés, akár a foglalkoztatáspolitika területén. Természetesen egy olyan szerződésről beszélünk, aminek aztán szervesülnie kell az európai jogrendbe és az alapdokumentumokba is. Elég sok olyan elem hiányzik belőle, ami kiegyensúlyozottabbá tehette volna. És most akkor a kohéziós alapról csak <clears throat> néhány mondat Ugye ez Magyarország esetében 142 milliárdos felfüggesztést jelenthet, tehát ne legyünk még kategórikusak és nem időbe beszéljünk. Csak egyetlen aspektusát említem meg, hogyha konkrét megfelelő vizsgálatok után kockázatosnak ítéli a bizottság bizonyos beruházásoknak kivitelezhetőségét, nincs mögötte, nincsenek mögötte olyan számítások, nincsenek olyan szempontok, amik indokoltá teszik, akkor valóban azt lehet mondani, hogy a kohéziós alapok felfüggesztése megfontolandó. De hát ebben az esetben ugye nem erről van szó, és hát ez bizony-bizony tovább fogja növelni az egyenlőtlenséget, és akkor itt kanyarodok vissza a perifériáról elmondott mondataimhoz. Ennek egy csomó következménye van. Egyrészt... Conclure, cher collègue. Oh, oui. Je me dépêche. Egyrészt a költségvetés elég nehéz helyzetbe kerül, tervezhetetlenné válik szinte. Romlik az Európai Unió megítélése az országon belül, felerősödhetnek a radikálisok, és kérdésesé válik az egységes Európa képe. Foglalkoztatáspolitikáról még kettő mondatot engedje meg elnök asszony. Hogyha a versenyképességet úgy akarjuk növelni, hogy csökkentjük a munkavállalói jogokat, romlanak a munkakörülmények, ha csökkentjük a béreket, és figyelmen kívül hagyjuk a környezetvédelmi szempontokat, akkor ez egy élhetetlen Európa lesz. Tehát itt nekünk tulajdonképpen egy ökoszociális európai modellt kellene megóvnunk és fejlesztenünk, és ehhez szemléletváltásra lenne szükség, nem csak válságkezelésre. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy hosszabb voltam. Merci. Monsieur euh, Köszönöm szépen, Haningán, az ír, Hennigen úr az, az ír képviselőház részéről. Tehát Hennigen úr következik. Ma egy értékes vitán veszünk részt. Nagyon sokan tudják, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy népszavazásra van-e szükség a fiskális költségvetési kérdésekről. De a vita már elkezdődött Írországban. Ez tulajdonképpen a megszorítások programja, és Európa keveset tesz a munkanélküliséggel szemben. Épp ezért nagyon örülök, hogy ma beszélünk az Európa 2020-as programból, és különösen a fiatal munkanélküliségről. Mint a spanyolok is, mi is 30, majdnem 30 os fiatal munkanélküliség ellen küzdünk küzdünk. Tulajdonképpen ez egy elvezett, egész elvezett nemzedék, amely eh, elhagyja az országot. Múlt héten a eh, Dublinban a eh, fiatalok, fiatal munkanélkülök akciójának a képviselői eljöttek. És a kérdésem az, hogy mi történik azokkal az országokkal, akik nem tudják lefívni a strukturális alapokat, és épp ezért nincsen pénz a különböző programokra azok az országok, amelyeknek nincsenek felhasz, amelyeknek vannak felhasználatlan ö, ö, alapjaik, azokat nem lehetne-e rendelkezésre bocsátani. Mit gondol Hán biztos úr, hogy hogyan lehet fenntartani a munkater, munkahelyeket? Ezeket úgy lehet fenntartani, hogyha a nemzeti parlamentekkel együttműködnek. A saját parlamentünk a múlt héten 270 különböző intézkedést hozott, például megvizsgálta a kisvállalat vállalkozásokat, az új vállalkozásoknak a segítését, van-e önöknek foglalkoztatási terve, és amely kiegészíti azt, amit a nemzeti kormányok tesznek, nem pedig azokat helyettesíti? Elnök. A francia szenátus részéről Ártui úr és aztán az Egyesült Királyság eh, részéről eh, egy képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mindannyian növekedést szeretnénk elérni, versenyképességet, és a költségvetés nem old meg minden kérdést, strukturális reformokra van szükség. Ebből a szempontból össze kell hangolni a kezdeményezéseket és találkozási helyeket kell találni azért, hogy szinergiát biztosítsunk a különböző akciók között. A költségvetése kapcsolatban két megjegyzésem lenne. A lényeg a közkiadásoknak, a, a lényegét a, a, a tagállamok adják ki. És az európai költségvetés ebből a szempontból tulajdonképpen marginális tulajdonképpen csak two a az Európai Unió közkiadásainak. Tehát jobban figyelembe kellene venni a közkiadások valóságát, de az egészét az Európai Uniónak. Épp, épp ezért szükség, hogy az értékelési módszereket normalizáljuk, és hogy hogyan prezentáljuk a, a különböző adatokat, közkiadások adatait hogyha nincsen arany szabály ezekre, akkor nem tudjuk mennyire őszinték ezek az adatok. Mert hogyha azt akarjuk, hogy összesítsük a, a költségvetéseket, akkor megfelelő módszert kell erre találni meg kell állapítani, hogy nincsen egyenlő, e, elégséges összehangolás, és ezért szükség van arra, hogy szinergiát érjünk el a nemzeti és az európai kezdeményezések között. Aztán szeretnék az eurozónáról beszélni. Figyelembe kell vennünk a nehézséggel küzdő tagállamok helyzetét szemben azokkal az országokkal, amelyek nincsenek az eurózónában, konkrét módon kell a strukturális alapok kérdésével foglalkozni, hiszen el kell kerülni az önfinanszírozását a tagállamokban hiszen az eladósodás túlzottan jelen van most pedig az egységes piacsal kapcsolatban úgy látom, hogy torzulást látunk, ellentmondást a, a belső piac gondjai és az eurózóna gondjai között. A belső piac különböző normákat, irányelveket fogalmazott meg, amely vagy gyorsítja, vagy fékezi a vállalkozásokat a deficit csökkentés, az eladósodás csökkentése és a több növekedés mind olyan kérdések, amelyeket össze kell békíteni a belső piaccal, a fogyasztókkal és a termelőkkel. Elnök, mielőtt megadom a szót Kapiszon úrnak, az Egyesült Királyság képviselőjének, Ártui eh, eh, szenátor úr követve a 33-as eh, cikkre szeretnék utalni, a Gozes úr 30 jelentésének a 33-as bekezdésében foglalkozik ezekre, ezekkel a kérdésekkel, és azt írja, hogy a költségeket össze kell adni, és figyelembe kell venni a célkitűzések szempontjából a nemzeti és az európai költségvetéseket is. Most pedig az Egyesült Királyság alsóházának képviselője következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és ezt még cserélhetünk, Európa parlamenti, illetve nemzeti parlamenti képviselők. Több mindennel nem értek egyet, de nagyon jó, hogy itt beszélgetünk egymással, így egyre jobban megértjük egymást. Az európai költségvetéssel kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést, bár nem ez a fő mondani való. Elhangzott, hogy igazából nem olyan e, csekély ez a költségvetés, hogy makrogazdasági politikák kiigazítására nem nagyon alkalmas. Az EP beli svéd képviselőtársaim is elmondták, hogy nagyon nehéz elérni az EU költségvetésének a növekedését, és a különböző programok növekedését is nehéz elérni, amikor a, olyan tagállamok, mint például az Egyesült Királyság a saját programjaikat kénytelenek nagyon megnyírbálni, kénytelenek csökkenteni a közkiadásokat, a szolgáltatásokat visszavágják nagyon sok területen. Ilyen helyzetben nagyon nehéz konszenzus teremteni ahhoz, hogy közbenünk Európában növeljük a költségvetést. De nem ez a lényeg annak, amit mondani akarok. Az euró jövőjéről beszélnék, és az új paktumban implicite benne levő fő elemekről. Egyesült Királyság ugye nem tagja az eurózónának, de nyilvánvaló az is, hogy nekünk érdekünk az euró stabilitása és az egész euróövezet prosperitása, jóléte erre vannak javaslatok, hogy hogyan lehet elérni. Én azt kérném, hogy vizsgálják meg a terveket, hogy működőképesek, és hogyha nem, akkor legyenek nyitottak arra, hogy esetleg más utat kell bejárni a hitelessége ennek a, ezeknek a csomagoknak nem elég nagy. Emlékezzünk csak vissza a Maastrichti kritériumokra és a stabilitási növekedési paktumra, hogy ezeket hogyan szekték meg. A jelenlegi paktumban más rendelkezések vannak és más normák, de azért sok tekintetben ez minőségek nagyon, nagyon jellegében nagyon hasonlít az előző stabilitási és növekedési paktumra. Hallottuk már, évek óta hallunk javaslatokat, hogy hogyan lehetne ösztönözni a növekedést, a Lisszaboni agenda, stb. Nos, ha ez mind megvalósult volna, akkor nem lennének itt a mai problémák Európában a foglalkoztatási szinten és a növekedéssel. Tehát azt kérem, vizsgálják meg ezeket a politikákat, ellenőrizzék, hogy ezek tényleg működőképesek-e. Nézzük meg, hogy mi történik a megszorítási programokkal, amelyeket a déleurópai országokra erőltetnek rá, hiszen az árfolyamuk miatt nem lehetnek versenyképesek ezek az országok, ezért borzasztóan megnőtt a munkanélküliség. Ugye a spanyol kollégától hallottuk, hogy Spanyolországban a fiatalok körében milyen hatalmas a munkanélküliség, 7%-kal esik vissza a GDP évről évre. Csak önmagában a fiskális fegyelem nem fog segíteni, össze fognak ömleni az adó bevételeik, hiszen kevesebben fognak dolgozni, nőni fognak a társadalombiztosítási kiadások, nőnek a társadalmi feszültségek, és nagyon nehéz lesz visszatérni egy kiegyensúlyozott költségvetéshez. Általában a konzervatívok hisznek a költségvetési fegyelemben, de hát ehhez megvan, megfelelő makrogazdasági keretek kellenek. És azt hiszem a 1930-as eh, évekből le kell vonnunk a tanulságot, amikor a eh, nyugati országokban, az Egyesült Királyságban is azért nem valami falrengető sikert okozott egy ilyen hasonló megszorítási politika válság válság idején. Tehát álljanak készen arra, hogy elgondolkoznak még ezeken a politikákon. Thank you. Um, Madame Morin... Morin Sartier asszony, és aztán lezárom a listát. Morin Sartier asszony aki az Európai Szociális Alapnak a jelentéstevége. Köszönöm, elnök asszony! Azt követve, amit Ártűz korega mondott eh, a költségvetési összehangolásról. Én is szeretnék szeretném hangsúlyozni azt, hogy harmonizálni kell a foglalkoztatási politikát is, hiszen ezek a politikák nemzeti felelősségkörbe tartoznak. Eh, harcolni kell a munkanélküliség ellen, és felkészíteni a munkavállalókat arra, hogy szükség lesz bizonyos képzettségekre, szakképesítésre, és hogy hogyan alakulnak majd a munkahelyek, a munkahelyi igények. Tehát ezeket minden féllel meg kell beszélni, a különböző szakmai ágazatokat fel kell készíteni arra, hogy milyen új szükségletekre van igény. Nem a a kis és középvállalkozások tudják, tehát ezt nem tudják egyedül megtenni, pedig nagyon kreatívak. Az, épp ezért az európai szinten több erőfetésre van szükség, és a bizottságnak és a tanácsnak is az Európai Parlamentnek az óhaját, és elsősorban a szociális alapnak a céljait kell megerősíteni. Köszönöm, hogy az elnök most Hán biztos úr kap szót, akinek el kell kell mennie, és de Lewandowski biztos úr még itt marad. Mielőtt Hán biztos úrnak megadnám a szót, megint csak visszaélek a helyzetemmel, és elnökként azt mondanám, hogy ön a bevezetőjében azt mondta, hogy azok az országok, akiknek számára leghasznosabb lenne az Európai Szociális Alap, az, akiket leginkább felemészti ez a folyamat nekünk a fogyasztást meg kell ö, könnyítenünk. Nyilvánvalónak vannak kollektív tárgyalások, állandó képzések, de ezek nem tudják kihasználni optimális módon az európai szociális alapot. Tehát amikor a következő költségvetési tervezésről beszélnek, akkor ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell, mert ez a programozásnak egyik eleme. Köszönöm szépen. Nem akarok itt a részletekbe belemenni, ami a szociális alapot illeti, mert hogy ez nem az én illetékességembe tartozik, hanem csak szeret, szeretnék itt utalni a statisztikákra, amelyek feltűnőek. Elhangzott itt többször is, hogy az európai költségvetés a maga a makroökonomiai relevanciája tekintetében elhanyagolható. Hát ez így nem állja meg a helyét, mert hogy nagyon sok országban amely különösen a strukturális alapbeli eszközöket eh, használják. Ezekben az országokban a közberuházásoknak nagyon nagy részét teszik ki ezek a források. Vannak olyan országok, ahol a közberuházásoknak több mint az 50%-a vagy közel 50%-a strukturális alapokból származó pénzeken alapul. Franciaországban is vannak olyan régiók, ahol a regionális beruházási kapacitásoknak a 25%-a európai strukturális alapbeli eszközökön alapul. Tehát nagyon sok helyre folyik a pénz, és nagyon sok olyan régió van, ahol igenis helyben is van felelősség. Gyakorlatilag a struktúrás alapból származó pénzek adják a vajat eh, a kenyérre, ami lehetővé teszi, hogy új programokat, új beruházásokat indítsanak el, és megvalósítsanak dolgokat. Különösen az ilyen eh, időkben, amilyeneket most élünk, a államháztartások rendkívüli mértékben meg vannak kötve és itt, szá, és itt uh, alig marad rendelkezésre álló pénz a közház, államháztartásokban, az ilyen beruházásokban. Még ezrelékek sem maradnak, nem hogy százalékok olyan célokra, amelyek összeurópai ötleteknek a megvalósítására fordíthatóak. És nyíltan meg kell, hogy mondjam, nagyon sok területen a növekedés pénz nélkül nem lesz elősegíthető, nem lesz stimulálható. Hogyha például a görög barátainknak elmondjuk, hogy gondolkodjanak el azon, hogy bizonyos görög régiókban eh, teljes évben lehetőség van a turizmus kiaknázására, akkor remélhetőleg a görög barátok figyelembe veszik majd ezt, de nyilvánvalóan képtelenek lesznek megfelelő pénzügyi ösztönzés nélkül ezeket a lehetőségeket kiaknázni. És vannak más területek is, ahol még vannak kihasználatlan kapacitások. Csak akkor fogom tudni ezeket a területeket stimulálni, hogyha megfelelő finanszírozást biztosítunk. Tehát megfelelő finanszírozás pénzügyi felszereltség nélkül az európai növekedés nem lesz elérhető. Véleményem szerint ugyanakkor arról még beszélni kell, hogy ez a növekedés intelligens és koherens módon segíthető-e elő. Janusz Lewandowski ezzel kapcsolatban talán még fog szólni néhány szót, de az európai költségvetés 95%-a visszafolyik a tagállamokba, illetőleg olyan tevékenységekre fordítódik, amely ezekben a tagállamokban folyik, és 5%, illetve kevesebb, mint 5%-a az Európai Uniós költségvetésnek szolgál arra, hogy az administratív költségeket, tehát az intézményeknek a bürokratikus költségeit, ingatlan bérletet, stb. fedezzen. Úgy gondolom, hogy 5%-ból tudjuk le az európai bürokratikus kiadásokat, és nézzük meg, hogy ez mekkora arányban áll más országok ilyen kiadásaival. Ami pedig a nettó befizetőknek és az ő hasznaiknak a kérdését illeti, a nettó befizetők nagyon sok szempontból profitálnak ezekből a pénzekből, de mondok egy számot, a Német Szövetségi Köztársaság, ami az egyes eurókat illeti, amit a Német Szövetségi Köztársaság Lengyelország részére vagy javára fizet be, abból 85 százalék német vállalatoknál érkezik majd meg valamilyen megbízás formájában. Tehát kiadott minden euróból 85 cent német, meg, német vállalatnak adott megbízásban folyik vissza Németországnak. Ez mutatja meg ezeknek a pénzeszközöknek a hatékonyságát és a értékteremtési folyamatnak a fenntartását és azokat a hasznokat, amik a nettó befizetőket érik aztán. Igaza van az ír kollégának, valóban az a fontos, hogy ne valami kiegészítő jellegű tevékenységet folytasson, hanem a célunk az kell, hogy legyen, hogy a tagállamokban személyre szabott fiatalkori foglalkoztatási programokat segítsünk elő. Van egy programunk, a Youth Opportunities, aminek a célja is ez lenne. Tehát meg kell nézni átfogóan azt, hogy az egyes különböző európai kezdeményezések keretében már milyen lehetőségeket tártunk föl, milyen sikereket értünk el. Minden országban meg kell nézni, hogy az adott országban mit tudnak ezekből az országok, ezekből a tapasztalatokból felhasználni, megvalósítani. Németországban most nincsen, illetve az egyes tagállamokban nincsen kihasználatlan pénzeszköz ezen a területen, csak a programozási időszak végén tudjuk majd megnézni, hogy megmaradtak-e pénzek. Eddig az volt a helyzet, hogy a tagállamok nem voltak hajlandóak a fel nem használt pénzeket más tevékenységekre, célokra felhasználni hanem a nettó befizetők a végén örültek, hogy, a, hogy nem kellett annyit befizetniük. Tehát mi a bizottság részéről úgy gondolom, hogy nagyon is hajlandóak vagyunk, hogy a fel nem használt források felhasználásáról intelligens vitát folytassuk, de eddig az ezzel kapcsolatos hajlandóság a másik fél részéről korlátozott volt. Legkésőbb 2014 tavaszán fogjuk majd tudni, hogy mik a felhasználatlan források, és a magyar kollégának tisztázásképpen angolul mondanám el. Suspended payments, but we have suspended commitments. Hogy mi a kötelezettségvállalásokat függesztettük fel. A kötelezettségvállalások azok ígéretek a jövőt illetően, és pedig, hogy pántlikázunk pénzeket olyan projektek számára, amelyeket majd a jövőben hajtanak végre és egy biztonsági hálót hoztunk létre, elsősorban Magyarország számára, azért csak, hogy 29%-át felfüggesszük az éves kötelezettségvállalások kifizetésének Magyarország számára azért, hogy a strukturális alapok végrehajtásának a folytatosságát biztosíthassuk. Köszönjük szépen, biztos úr, kapok-e öngödét öntől, hogy az öt hozzászólónak egy-egy percet adjak, felteszik a kérdésüket, és akkor ön egyszer válaszol, jó? Alors, euh, en une minute, je m'en Tehát akkor egy percet kap csak mindenki. Elnézést kérek. Tehát Monzson úr a képviselőházban, aki a máltai parlament gazdasági biztosi bizottságának tagja. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Nagyon fontos, hogy az európai intézmények kezdeményezése ne egy mindenkire ráhúzható lehessen. Ugyanis nem minden európai ország ugyanolyan. Ez egy nagyon fontos szempont olyan kis ország számára, mint Málta. Nagyon fontos az is, hogy a növekedési kezdeményezések bizalmat hozzanak létre a magánszektorban azért, hogy hosszú és középtávon fenntartható fejlődést biztosítson Európa számára. Jelenleg a pénz Európából a feltörekvő gazdaságok felé mozdul. És azt hiszem, hogy figyelembe kell venni a kezdeményezéseknek ezt a tényt, és a magánszektort Európa és az európai országok számára kell érdekesé tenni. Köszönöm Szilina asszony Lettországból, a Foglalkoztatási Bizottságból. Köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni a Hán biztos úr által említett prioritás, tehát, hogy az oktatásra kell, oktatásba kell beruházni, reformokra van szükség az oktatás területén. Nyilván ez a nemzeti parlamenteknek a feladata, de az Európai Bizottság felé is kell fordulnunk, és azt kérni, hogy a strukturális alapokat az oktatásra koncentrálja. A foglalkoztatás illetően, ha megnézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy a, a munkanélküliek 70%-a nem vett részt képzésben. Épp ezért szükség van az oktatásba befektetni, és a minőségre is figyelni kell. Tehát azon fiatalok, amelyek a gimnáziumokból, középiskolákból kerülnek ki, azoknak milyen ismeretekre van szüksége? Pénzügyi ismeretekre és szakképzésre. Tehát épp ezért ezekre a képzésekre kell koncentrálni. Nagyon sok tagállamnak azt, mond, azt mutatja, hogy vannak, van haszna a kettős képzésnek Nos, akkor az Európai Parlament egyik képviselője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden két kérdést tennék fel beszéltünk a fiatalok munkanélküliségéről Spanyolországban, Görögországban, sőt az én hazámban, Írországban is magas ez. Azután beszéltünk az oktatásról, képzésről, de ez csak a kínálati oldal. Mi van a keresleti oldalon? Nézzük meg, hogy mi történik a fiskális konszolidációt végző országokban. Összeomlik a kereslet. Úgyhogy az egyenletnek mindig csak egyik oldalával foglalkozunk. Ugye a bizottság azt mondta, hogy a 28 millió KKV mindegyike egy munkahelyet teremtene, akkor megoldanák a problémát. De nem. A probléma az, hogy nincs kereslet, és ez a fiskális konszolidáció eredménye. Ezzel kell foglalkoznunk, mert ez a valóságos helyzet. Beszélünk itt sokat a fiskális kompaktról, erről az új csomagról. Az egyetlen európai ország vagyunk valószínűleg, akik tökéletesen minden szabályt betartunk. 2002 és 2008 között, amikor aztán sújtott minket a válság, Írország mindig is betartotta a szabályokat. Miért gondoljuk azt, hogy mostantól kezdve, hogyha valaki betartja a szabályokat, akkor ez megoldja az összes problémát. Mi betartottuk a szabályokat, és mekkora bajba kerültünk. Liberton kollega Olaszországból, röviden. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdéssel szeretnék csak foglalkozni, mert szerintem ez rendkívül fontos, és eddig nem sok szó esett erről a bankok és ügyfeleik közötti kapcsolatról szeretnék még röviden szólni, a KKV-k, családi vállalkozások finanszírozása, és mindezt a jövőbeni Bázel 3 kontextusában. Ez valószínűleg a kis bankokat, a szövetkezeti típusú bankokat hátrányos helyzetbe fogja hozni ugyanis egységesen fogja kezelni a bankokat, nem tesz különbségeket majd ez az új rezsim az egyes megkövetelt saját tőke követelmények tekintetében a szövetkezeti, illetve a nagyobb bankok között, és ezzel tönkre teszi a társadalomnak ezt a szövetét. Köszönöm szépen az észt parlament képviselője, Edson úr. Köszönöm szépen. Nagyon konkrét és nagyon rövid kérdésem lenne. A strukturális eh, alapokból történő finanszírozás eh, kapcsán eh, a bizottság elmondta, hogy csökkentették a bürokráciát a pályáztatások tekintetében. Az ír kollega pedig arról beszélt, hogy betartották a szabályokat, és mégis válságban vannak. Most Észországban, én most a növekedés kérdésével szeretnék foglalkozni, volt 8% növekedés az elmúlt években, nem igazán vettünk föl sok hitelt, elég jól alakult az exportunk, és fenntartató pályára állt a gazdaság. Ezért eh, úgy gondolom, hogy a versenyképességre kell elsősorban koncentrálnunk, ki kell teljesíteni a digitális belső piacot, egyszerűsítésre, bürokrácia csökkentésre van szükség. Ugye a GNI-nak egy százaléka csak az európai költségvetés, a hosszú távú növekedés a magánszektorban jól alakul, de az állami szektorban még sok még a protekcionizmus. Nos, biztos úr, hát távirati stílusban válaszoljon tíz kérdésre. Hát nem annyira könnyű, mondja a biztos. Nem akarok most a különböző hozzászólásokkal kapcsolatban megjegyzéseket tenni. Egyet értek mindazokkal, akik az e- európai költségvetés nem csodafegyverként tekintik minden probléma megoldására. Ugyanakkor hasznos lehet, mint egy eszközszár, hogy abban segítsen, hogy a KKV-k hozzáférjenek a működő tőkéhez és a többi nyilvánvalóan az olyan programok, mint az Erasmus, vagy az tartó tanulás és más programok segíthetnek. Most Ugyanakkor azt szeretném mondani, hogy ahogy Polibortone asszony mondta, hogy nyilvánvalóan az Európai Banki Hatóság a, a rendszerbeli releváns banki intézményekre más szemmel tekint, mint másokra. Tehát a megközelítésnek a kalibrálása az attól függ, hogy az európai pénzügyi rendszerben milyen fontos helyet töltenek be ezek az intézmények. Ász úr hozzászólásot illetően. Igen, a strukturális alapoknak a megszorítása nagyon fájdalmas folyamat. Erről beszélünk most, tehát, hogy a kohéziós politikai kereteket befagyasztjuk-e vagy nem, és akkor láthatjuk, hogy nincsen varázspálca, és valóban vannak a 2010-2000 csakra nem felhasznált pénzek, amelyeket újra kell programozni, de persze ez azért nem megoldás minden kérdésre. Nyilvánvalóan a növekedés és a munkahelyek szempontjából a jövőt illetően más intézkedésekre van szükség. 2014-2020 során a mezőgazdaságot kell megvédeni ez a jövőbeli költségvetésnek egy fontos része a fejlesztési költségek és mindenféle más politikát, amelyeket alulfinanszíroztak eddig, most megfelelőben kell finanszírozni. Nem feltétlenül értek egyet Harting asszonynal, hiszen a, a munkaerő piacokat fel kell szabadítani hiszen vannak olyan munkaerőpiacok, amelyek túl merevek, és nem teszik lehetővé a fiatalok számára, hogy belépjenek a munkaerőpiacra. Ez sok országban probléma, és épp ezért e, a munkaerőreform e, fontos lesz, és ez a tagállamok számára az egyik legnagyobb kihívás. Még egy megjegyzésem van. Kretison úr kérdésére. Én mindig találkozom azzal a sztereotípiával, hogy mindenkinek szük, mindenki szűkíti a költségvetését, de ugyanakkor növekednek a két a költségvetések. 27 tagállamnak 23 költségvetése növekszik. Ez nem csak nominálisan. És nominálisan ezeket nehéz korlátozni, tehát vannak szerzett jogok, korábbi teljesítmény, és ez a helyzet Nagy-Britanniával is. 2%-kal nominális értékben növekedett és 2000 és 2011 során sokkal jobban növekedett, mint az európai költségvetés a, a bővítés ellenére. És akkor most még Horvátországot is felvesszük. Tehát én szeretném, hogyha jó statisztikai alapokra ö, ö, alapoznánk a, a megjegyzéseinket. Én tavaly csak 10 milliárd eurót tudtam kifejezni a kohéziós célokra különböző országokból. Gorogországnak több mint 1 milliárdot nem fizettünk ki, aztán Spanyolországnak több mint két milliárdát, Olaszországnak ugyanígy, épp azért, mert a kifizetés nem volt elegedni, elegendő. Tehát ezt nem tudjuk a pénzügyi tervbe belevenni a kifizetések a végén történnek, most 2012-13, és ez nem teszi lehetővé, hogy kifizessük azt, amire szükség van azoknak az ország, van azoknak az országoknak, akik bajban vannak, mint Görögország, Olaszország és Spanyolország. Elnézést kérek, hogyha nem válaszoltam minden kérdésre, de igazából egyetértek Ártói e- úr megjegyzésével, e, ez egy kis költségvetés, csak 0,2 százalék, de ahogy Hán biztos úr is e, megjegyezte, ez 20-30 százaléka a beruházásoknak, és 17 százaléka az európai mezőgazdaságnak az más költségvetésből jön. 77 százalék a fejlesztésre, ennek 39%-a a nemzeti költségvetésből jön, de a mezőgazdasággal kapcsolatban 70% Brüsszelből jön, és csak 30% van társfinanszírozva nemzeti szinten. Biztos, elnök, köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen mindkét biztosnak, mindazoknak, akik eddig itt maradtak, és az európai nomenklatérát támogatja, hogyha jól értettük, Ennek nagyon örülünk. Köszönjük a jelentéstevének és a tolmácsoknak is, akik végig itt maradtak. És azt hiszem, hogy mindenki